Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, azonnal megkezdjük az ülésünket. 12 perccel késésben vagyunk már. Szeretnék elnézést kérni önöktől. nem toast lesz, hanem néhány megjegyzésem lenne itt az elején. Kérem, hogy mindenki hagyja abba a beszélgetést, a telefonálgatást, ez jó lenne. Szeretnék elnézést kérni önöktől a késésért, de nagyon fontos döntéseket hoztunk a koordinátori ülésen. Ez azt jelenti, hogy egy megújított ütemterv lesz a tiszta energia csomaggal kapcsolatosan. Késésben vagyunk, két-három hét késésben a szavazással, és arról döntöttünk, hogy lezárjuk a teljes csomagot 2017-ben még, de nem novemberben, hanem december hónapban. Nem volt könnyű erről döntést hozni, hogy hogyan is lehet az egyik jog, jogalkotási javaslatból a következőbe átmenni. Ugyanis a különböző javaslatok kihatnak egymásra. Nem volt könnyű döntést hozni a sorrendet illetően, de novemberben, decemberben nagyon sok jogalkotási javaslatra kerül majd sor, és szavazásra az ITRE bizottságban. Nagyon nehéz munkánk lesz majd. Most pedig a mai szavazás következik, és ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy teszteljük a szavazást. Tehát enélkül ugye nem lehet elkezdeni, tehát most megnyitom a szavazást, leteszteljük a szavazógépeket. Are you ready? Mindenki mindenki kész arra, hogy most akkor majd öt hétig nem fog dolgozni az Európai Parlamentban? Tehát e, ezzel nyitom meg a szavazást. Nagyon egyszerű a kérdés. Min- mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Rendben van, akkor készek arra, hogy öt hétig nem dolgoznak a parlamentben. Nagy az eredmény. Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése az összes szakaszról szavazunk. Kezdjük akkor el. 177-es módosító, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az a kérés, hogy elektronikusan ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát elutasítva. 171-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 131-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 17-es, 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 184-es mellett ellen, e, ezt ellenőrizzük le, tehát a 184-est, lezártam a szavazást, Egy EPP-s taggal többen szavaztak. Még mindig, igen, most már rendben van. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 157-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 39-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 41 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 61-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 175 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 169 mellett ellen elfogadva, 176 mellett ellen elutasítva, 70-es mellett ellen elfogadva, 176 mellett ellen elfogadva, elutasítva, bocsánat, 140 mellett ellentartózkodás elfogadva, 92 mellett ellentartózkodás elfogadva, 93-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 94 mellett ellentartózkodás elfogadva, 95-ös mellett ellentartózkodás elfogadva, 97-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 151-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 111 mellett ellen tartózkodás elfogadva 112-es mellett, ellentartózkodás elfogadva 113-as mellett, ellentartózkodás elfogadva 185 mellett, ellentartózkodás elfogadva 158 mellett, ellentartózkodás elfogadva 178 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 152 mellett ellen tartózkodás elfogadva. ...173 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 127-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 174 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 128 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most blokkszavazás következik az egyes mellett ellen tartózkodás elfogadva, a kettes blokkszavazás mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12-es oldal 160-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 167 mellett ellen elutasítva, 169 elutasítva, 198 mellett ö, ellentartózkodás elfogadva, 180 mellett ellentartózkodás elfogadva, 196 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 166 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 189 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 191 mellett tartózkodás elutasítva, 190 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 202 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 206 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 186 mellett ellen tartózkodás elfogadva 187 mellett ellentartózkodás elfogadva, 188 mellett ellentartózkodás elfogadva, 192 mellett ellentartózkodás elutasítva, 193 mellett ellentartózkodás elfogadva. 197 mellett ellentartózkodás elutasítva, 199 mellett ellentartózkodás elutasítva, 201 mellett ellen elutasítva, 203 mellett ellen Ezt ellenőrizzük le, 203-as. az EPP részéről többen vannak egyen. Lezárom a szavazást. Accepted, okay. Uh, 205. Uh, 205-ös mellett ellen még egyszer akkor kollégák, 205-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, most akkor ez így világos, 200 mellett ellentartózkodás elutasítva. 168 mellett ellentartózkodás elutasítva. 181 mellett tartózkodás fogadva, 182 elutasítva, 183 mellett ellen elutasítva, 195 mellett ellen elutasítva, 163 Van egy ügyrendi pont? Két úttörő projekt van a szén témában, tehát itt hasonló a leírás. Az önét támogatjuk, de ez nem ügyrendi pont. Ezzel kapcsolatosan volt már egy vita, egy eszmecsere. Ezzel kapcsolatosan akkor most tehát a témát illetően most akkor nincs semmi mondandó. Még egyszer 163 mellett ellentartózkodás elfogadva, 164 mellett ellentartózkodás elfogadva, 170 mellett ellentartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk a következő témára 161 mellett ellentartózkodás elfogadva, 162 mellett ellentartózkodás elfogadva, 207-es mellett ellen elfogadva, 204 mellett ellen elfogadva. És akkor most a szavazás végére értünk, ugyanis csak a költségvetési vonalakat szavazzuk meg, más nem, nincs semmiféle állásfogási indítvány, más döntés, az összes költségvetési sorokat megszavazzuk, és a költségvetési bizottságnak átküldjük. Most pedig sokkal nehezebb téma következik, és szeretnék elnézést kérni, mert nagyon rémes lesz, azt kérem, hogy mindenki ellenőrizze le az eredményeket, mert a politikai frakciók megosztottak. Tehát számomra nem elég az, hogyha a koordinátorok valamilyen módon szavaznak, ugyanis itt megosztottság van a politikai frakciókon belül. Nagyon sok ellenőrzésre kell majd, hogy sor kerüljön akkor kezdjük el. Uh, euh, Elnök úr, szeretném a, azt tudni, hogy a 234-es módosítót akkor visszavonták? Erről szeretnék megbizonyosodni. Igen, ezt figyelembe fogjuk venni. Uh, thank you, madam. Thank you. Köszönöm, asszonyom. Akkor kezdjük el. Um, one, two. 129 mellett ellen tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. ellenőrizzük le az egyes kompromisszumot. Lezárom a szavazást. Nulla kompromisszum mellett ellen ellenőrizzük le ezt is. Tehát nulla kompromisszum. Lezártam a szavazást túl sokan száll... Okay. Túl sokan szavaznak a néppárt részeiről, úgyhogy lezárom. A nullás kompromisszumos módosító elutasításra került. 130-as módosító a következő mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 131 uh, in favor. 131-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig blogban szavazunk az 1-es, a 2-es, a 2A, a 3-as és a 3-as A kompromisszumos módosítókról. Tehát három kompromisszumról blogban mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 1-es A kompromisszum. but we, we, we voted. It was, it was rejected. I wanted to check. Uh, do you want to, to check it? Ezt ellenőrizni kívánják? Úgy láttam. Jó, akkor ellenőrizzük. Az öt kompromisszumos módosítóról. Megnyitottam a szavazást. I close the vote. Lezártam elutasítva. Egyes A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. I close the vote. Lezártam a szavazást. Lezártam. Felfogadtuk. Tehát az egyes át elfogadtuk. Ezt elfogadtuk, ezért a hatodik oldalon folytatjuk 140-es módosítóval. Mellette kiszavaz, tehát hatodik oldal 140-es módosító. Mellette ellenvetések. Ezt ellenőrizzük azonnal, mert egyszerűen nem látom, hogy hogy szavaznak. 140-esről, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítva. 152-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 153-as mellette, ezt is ellenőrizzük, jó? A 152-est ellenőrizzük. And I close the vote. Lezártam. Néppártból túl sokan szavaznak. Ne haragudjanak, de hát ez nem megengedhető. Lezárom tehát. Elutasítva. Most jön a 153-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 154-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt is inkább ellenőrizzük, megnyitom, 154-esről, Elutasítva. 151-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 155-ös mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene kiszavaz. Úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de ezt is elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam. I close the vote. Lezárom, négyes kompromisszumot elfogadtuk. Ötös kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 164-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 165-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 166, 173, erről együtt szavazunk, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 167-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 168-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 169-es mellette ellene, ezt is inkább ellenőrizzük, tehát 169 elektronikusan megnyitottam a szavazást. 169, I close the vote. Rejected. Rejected. 170 in favor. 170-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 171-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 172-es mellette ellenvetések tartózkodók elutasítva. A hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 178-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 179-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 180-as, ki támogatja, ki nem. Ezt ellenőrizzük. 180-as tehát. Megnyitottam a szavazást, lezártam elutasítva. Jön a 181-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 184-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 185-ös mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 186-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 187-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Igen, ellenőrizhetjük, ellenőrizhetjük. Tehát a nyolcas kompromisszum. Lezártam, elutasítva. Négy módosítóról közösen, 188-as, 189-es, 190-es és 191-esről, tehát együttesen szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 192-es kitámogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. 100. 193-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 194-es és 95-öst együttesen szavazzunk róla, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 196-os a következő támogatja, ki nem tartózkodók elutasítva 197-es mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadtuk 198-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 199-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 200-as mellette ellene elutasítva, de azért ellenőrizzük, tehát 200-as. Ah, I'm not voting. Close. 200, I close. Lezártam, és elutasítva. 201-es a következő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 202-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 203-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ezt is. Jó, akkor a tízest elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Accepted, yeah. És elfogadtuk egyértelműen. 11-es kompromisszum a következő mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Igen, akkor ezt is ellenőrizzük. 11-es kompromisszum. Lezárom a szavazást, és elutasítva. 216-os mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 209-es mellette, ellene, Hát ezt is inkább ellenőrizzük. 209-es tehát. És lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es kompromisszumot ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 207-es mellette, Bocsánat, javítja magát az elnök. 227-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 223-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 224-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt visszavonta Veres asszony, akkor 233-as és 234-es. Most a 248-as következik, mellette ellenőrizzük. Tehát a 248-ast, le is zárom a szavazást, és elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszum a következő, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 234-es mellette, ellene, elutasítva, 244-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 245-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 246-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 247-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 249-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 250-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 251-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 252-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 253-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 254-es mellette ellene ezt ellenőrizzük, 254-est, tehát elektronikusan. Lezárom a szavazást, elutasítva. 255-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 256-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 257-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 258-as mellett, illetve közösen a 259 es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as mellette ellene Na, akkor ezt ellenőrizzük. Amendment 13. 13-as módosító. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 14-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 15-ös mellett ellen 15-ösről van szó. Ellenőrizzük elektronikusan, 15-ös, lezártam a szavazást. Elutasítva, 16-os mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 17-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 16, 17a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Elnézést mondja az elnök. Ellenőrizzük le. Igen, akkor ellenőrizzük. Jó. 17-es kompromisszumot elektronikusan leellenőrizzük, tehát visszatértünk a 17-es kompromisszumra, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 17A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva ugyanazzal a többséggel. 18a kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 26-os mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva. 19a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva ugyanezzel a többséggel. 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva, 20, 21a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 22-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, elutasítva, 22a kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, tehát 22-es elutasítottuk, 22-at elfogadtuk, 36-os mellett ellen elutasítva, 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 24-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 25-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 46-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 47-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 26-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 28-as kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 29-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 55-ös mellett ellentartózkodás elutasítva, 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 57-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 59 mellett ellen ellenőrizzük le 59-es módosított. Lezártam a szavazást az 59-ről, elutasítva, 60-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 61 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 30-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva, 62-es, 63-ra együtt szavazunk, mellett ellen tartózkodás elutasítva, 64 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 31-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva, 65-66 együtt szavazunk mellett ellen tartózkodás elutasítva, 67-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 32-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva, 68, 69, 70 együtt szavazunk mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 71 mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 72-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 73-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 33-as módosi, ö, kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva, 74-75 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítva, 76-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 34-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva, 79-80 együtt, mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 81-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 82-es mellett, ellen, ezt ellenőrizzük le, jobb lesz. Tehát 82-es módosító, lezártam a szavazást elutasítva, 83-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 84-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 85-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, Következik a 91-es, átugrottunk a 91-esre, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 36-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva, négy módosító együtt 102-től 105-ig mellett ellen tartózkodás elutasítva, 106 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 37-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 38-as kompromisszum mellett tartózkodás elfogadva, 39-es kompromisszum mellett tartózkodás elfogadva, 123-as mellett ellentartózkodás elutasítva, 124-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 126-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 127-es mellett ellen tartózkodás 127-esről van szó, ellenőrizzük le. Lezártam a szavazást elfogadtuk. 128-as mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le, mert hát van, aki nem tette fel a kezét. 128-as, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most pedig a záró szavazás következik, és ez elektronikusan lesz. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 39, 18 ellene, 39 mellette, ha tartózkodással. Gratulálok a jelentéstevőnek, nem volt könnyű a munka. Köszönöm a kollégáknak, nagyon türelmesek voltak.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 Uh, let, me use this possibility. Felhasználom ezt a lehetőséget, amikor is ugye készülünk a következő napi rendi pontra, de szeretném most megköszönni uh, hálásan a tolmácsainknak a munkáját. Remélem, hogy mindenki hallgat engem a tolmácsok közül, és most akkor lengyelül is elmondanám. Tehát uh, szeretném szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, mind a férfiaknak, mind pedig a nőknek, akik tegnap negyed órával, 15 perccel tovább dolgoztak. Nagyon élénk volt a vitánk, és tudtuk folytatni, hála a tolmácsoknak, 15 perccel tovább. Nem nagyon megvitattuk ugye addig, hogy milyen lingva frankát használjuk, használjunk, tehát köszönöm még egyszer a tolmácsoknak, hogy 15 perccel többet dolgoztak tegnap, ez nem sűrűn fordul elő, de nagyon élénk volt a vita, és tudom, hogy ugyanez a csapat dolgozik ma is, aki tegnap dolgozik, dolgozott. A következő napi rendi pontunk az ITRE bizottságban, most itt a szavazás után A kockázatokra való felkészültség a villamosenergia ágazatban, ez a tízes napi rendi pont, Flavio Zanonato kollégánk, a jelentéstevőnk, a kockázatokra volt felkészültséggel kapcsolatos dosszié részét képzi a tiszta energia csomagnak, és valószínűleg tudják, hogy decemberben lesz a szavazás a teljes villamosenergia csomagról. Ahogy már mondtam, nem novemberben, hanem decemberben. Erről ma döntöttek a koordinátorok. A határidő a módosítók benyújtásának egy kicsit később lesz, mivel később lesz a szavazás is, tehát ez tiz, szeptember 13-a lesz, nem pedig szeptember 8-a, tehát 13-a lesz a dátum. A, a bizottság pedig szeretne megbizonyosodni arról, hogy minden tagállam mm, bevezeti a különböző szabályokat. Itt a, elsősorban tehát a kockázatok való felkészültségről van szó. Zanonátó, kedves kollega, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Jelenleg a kockázatokra való felkészültség a villamosenergia ágazatban lényegében csak a nemzeti hatáskörbe tartozik. Erről szól az Európai Unió működéséről szóló szerződés is, és azt látjuk, hogy hiányoznak a prevenciós intézkedések a kockázatokra való felkészültség terén. Azt is látjuk, hogy mennyire fontos a lerendelkezésre álló infrastruktúra értékelése mindeddig a tagállamok határozták meg, hogy milyen intézkedéseket foganassítanak a kockázati esetekben. De nem mindig megfelelő a nemzeti szintű válasz egy kockázatos helyzetre. Láttuk például azt, hogy Dél-Kelet-Európában milyen sok probléma volt ezen a területen. Éppen ezért szeretnénk eh, javaslatot tenni arra, hogy az energiaválságokat megfelelő módon tudják kezelni a tagállamok, erre felkészüljenek, és fontos tudni, hogy milyen intézkedésekre kell bevezetni, hogy a gazdasági károkat, következményeket el tudjuk kerülni, hogy milyen alapvető szolgáltatásokat kell biztosítani válság idején is az érdekelt tagállamokban. Három pontban foglalnám össze a problémáimat. Először is az együttműködés és a szolidaritás. Fontos az, hogy minden adathoz hozzáférhessenek a az érintett felek egy válság esetén, és a tagállamoknak koordinálniuk kell a közös nemzeti és regionális adatokat és a munkát. Rövid távon is biztosítani kell azt, hogy a különböző rendszerek működjenek. Természetesen a módszertani kritériumokat is közelíteni kell egymáshoz. Ez képzi az alapját az együttműködésnek is. Itt elsősorban a műszaki területen kell koordinálni a munkát, az átviteli rendszerek üzemeltetőinek kell koordinálniuk a munkát, ami az együttműködést, a szolidaritást illeti, politikai szinten Fontos az, hogy a bizottság javaslatot tegyen arra, hogy egymás segítség a tagállamok válsághelyzet esetén a 19-es cikkei értelmében. A azt látjuk, hogy egyre nagyobb az európai régiók között a energia szintjén az interkonnekció, az összeköttetés vagy összecsatlakozás és ezt kell biztosítani és kiszélesíteni, és a tagállamoknak ezt az irányt kell elindítaniuk. Fontos az, hogy a energiát tudjanak cserélni válság esetén is a energia területén, vagy legalábbis biztosítva legyen az, hogy együttműködnek a tagállamok egy válsághelyzet kezdetén a kölcsönös segítségnyújtás elvét kell alkalmazni. Na most természetesen nagyon fontos az, hogy a bizalmasságot is biztosítsuk. A különböző piaci szabályokat megfelelő módon kell alkalmazni, a felkészültség szintjén is egy válsághelyzet esetén megfelelő tervekre van szükség, annak érdekében, hogy a bizalmas információkat, érzékeny információkat is azonosítani tudják, és ezek ne kerülhessenek olyan kezekbe, amelyek illegálisak, tehát terroristák vagy mások kezébe. Végül pedig az irányítás nagyon fontos. A szerződés 12. cikkében szólunk a különböző intézmények hatásköréről. Itt az acerrel kapcsolatosan fontos az, hogy az ACER mm, módosítsa a villamosenergia piaci átviteli üzemeltetők Európa Hálózat által javasolt vagy frissített módszertant, eh, és a az együttműködési mechanizmusok érdekében konzultálnia kell az európai hálózattal. A végső döntések regionális szinten a tagállamok hatáskörében maradna. Én úgy gondolom, hogy, hogy az irányítás, a kormányzás nagyon fontos, az átvételi iliteli rendszer és az elosztó rendszereket üzemeltetők szempontjából is a válságok esetén egy ex post értékelésre is szükség van, és a piaci felelősöknek mindenképpen biztosítani kell a megfelelő működést egy villamosenergia válság esetén. Különböző szakaszokra bonthatjuk a munkát. Ugye ex post értékelésről már szóltam, mert ez nagyon fontos értékelés az energia ágazatban bekövetkezett válság esetén. A prevenciótól egészen az ex post értékelésig minden szakasz le kell fedni egy válság esetén, és a maximális számú információt kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy hosszú távú intézkedéseket tudjunk kialakítani az villamosenergia hálózat megfelelő működése érdekében. Természetesen várom a kollégák véleményét is, tehát úgy gondolom, hogy a bizottság jelentésében nagyon sok minden hiányzik. A, ahogy említettem, az együttműködés, a szolidaritás nagyon jelentős faktorok. A Végül pedig, ami a kormányzást illeti, vagy irányítást illeti, már elmondtam, igen, közbeszól az elnök, hogy fejezze be az előadó. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Most 8 perc volt ez így. Elnök, kérem, még egy fél perc, de most már érjen a végére, jó? egy fél perces összefoglalót kap még a végén a hozzászólásoknak. Köszönjük szépen ezeket az érdekes észrevételeket és a jelentést. Most pedig Ludek Niedermeyer kapja meg a szót a néppárt részéről árnyék előadóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ez egy nagyon fontos jelentés. Nem csak azért, mert ez is a téli csomagnak egy részét képezett, hanem azért is, mert a villamos energia piaca nagy átalakulásokon megy át, akár technológiai, akár a piac felépítésének szempontjából, és az energiafogyasztás is növekszik, és ugyanakkor nagy a bizonytalanság mind a kereslet, mind a kínálati oldalon. A nemzeti rendszerek többé-kevésbé össze vannak kapcsolva, és annak érdekében az ellátást biztosítani tudjuk, garantálni tudjuk, ezért eh, ehhez nem elég, ha nemzeti szinten foglalkozunk az átviteli vagy elosztási rendszer üzemeltekkel, hiszen nemzetközi szinten is begyűrőzhetnek az energiaválságok illetve társadalmi problémák is begyűrűzhetnek. Ezért fontos ez a javaslat, és nagyon is időszerű. Az árnyékelőadók folytatott konzultációt követően azt kell mondanom, hogy a módosítások, a javaslatok eh, konszenzusos alapon elfogadásra kerültek, és úgy gondolom, hogy megfelelő parlamenti álláspontot sikerül kialakítanunk, de nyilván a többi árnyék előadó véleményét is meg kell hallgatni. Mindenesetre én szeretnék a kiegyensúlyozott jelentéshez gratulálni az előadónak. Az nagyon fontos, hogy valamennyi fontos piaci szereplőt bevonjuk a folyamatba az átviteli rendszerüzemeltetőket, elosztási rendszerüzemeltetőket és az energiatermelőket is. És nagyon fontos a piac alapú megkezelés is, a nem piaci, a, a piac alapú mechanizmusokat csak más lehetőségek kimerítése után szabadna bevetni, muszáj védenünk a versenyt a torzulásoktól, és a piac hatékony működését biztosítanunk. Rendkívül fontos, az is, hogy a tisztenergerről szóló téli csomag az akadályok felszámolására is fókuszáljon, a piaci torzítások felszámolására kell fókuszálnia, és megbízható, megfizethető energiát kell biztosítani a polgároknak. Ezen kívül pedig az érzékeny információk bizalmasságát, a titoktartást is biztosítani kell, különösen a rossz indulatú támadásokhoz felhasználható információk tekintetében fontos ez, és végül, de nem utolsó sorban garantálni kell azt is, hogy elérjük a céljainkat a kockázati felkészülés tekintetében, és ez az Európai Unió határain kívülre is vonatkozik. Mindenesetre itt jobbá akarjuk tenni a helyzetet, és ehhez a regionális együttműködést is szeretnénk megerősíteni a kockázatokra való felkészültség területén úgy gondolom, hogy általánosságban véve a jobb regionális koordináció az erőforrások hatékonyabb felhasználását is biztosítja majd, és csökkenti majd az áramkiamaradások kockázatát, és költséghatékonyabb is lesz, azaz a cégek és fogyasztók alacsonyabb energiaszámlákra számíthatnak ezután. Köszönöm szépen az előadónak ezen a téren tett erőfeszítéseit. Most pedig Minár asszony kap szót. Nem, elnézést, korrigál az elnök. Kalasz asszony az Alde részéről kapja meg a szót. Én fogok az árnyék előadónk uh, Angelika Minár nevében szólni. Ő elnézést kér azért, hogy ma nem lehet élt. Üdvözli az előadó rendet, um, véleménytervezetét, és ő is támogatja a tagállamok közötti erőteljesebb koordinációt, az átláthatóságot és az információcserét. Ezzel könnyebben lehet, hatékonyabban lehet a válságokra reagálni, és ellenálló képesebb energiapiacot tudunk kialakítani. Itt a bizottság fontos rendelkezéseket irányoz elő, az előadó ezeket még erősíteni, például az érzékeny információk védelme, rossz indulatú támadásokkal szemben, a különböző energiapiaci szereplők bevonása is fontos, és az árnyék előadó azt is üdvözli, hogy az előadó további harmonizációra törekszik azáltal, hogy valamennyi rövid távú megfelelőségi érték kell, és ugyanaz a módszertannal kerüljön végrehajtásra. A szándék árnyékelőd olyan módosításokat is javasol, amely a hatáskörök, felelősségek körét eh, tisztázza a nemzeti szereplők tekintetében az ellentételezési mechanizmusokat is eh, javítani kell, és rendkívül fontos az, hogy a kompatibilitás megmaradjon az tervezet és az új kockázatokkal felkészültséggel foglalkozó kódex között. Az elnék előadó továbbiakban is kész együttműködni az előadóval és a többi árnyék előadóval. Elnök, köszönjük szépen. Turmes úr kap szó. Rebeka Harms árnyék előadónk nem tud részt venni ezen az ülésen, ezért én fogom összefoglalni az álláspontokat. Először is fontos, hogy a múlt télen Franciaország egy óriási, gigantikus áramkimaradáshoz állt rendkívül közel, azért, mert nem volt megbízható az atomenergiából származó villamos energia, és nagyon hideg volt, és nem volt egy ex ante vészhelyzeti terv, amelyre támaszkodhatott volna az Csak a legesleges legutolsó pillanatokban sikerült megállapodniuk a az átvételi rendszerüzemeltetőknek, és így megvédték az országodat az ország áramkimaradása, de Bulgária, Románia területén kisebb válságok merültek fel. Itt kisebb válságok alakultak, és lezárták a határokat, azért, mert csak is nemzeti szempontból közvetették meg a problémákat, és egyszerűen a nemzeti fogyasztókat kellett lekapcsolni a hálózatról, azért, mert nem tudtak nemzetközi megállapodásra jutni. 2006-ban óriási áramszünetre került sor Európában, azért mert mert egy nagy német hajó miatt Németországon kívül eh, fogyasztók millió nem jutottak áramhoz. És itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egyszerűen nincsenek exante értékelések, nincsenek ellentételezési mechanizmusok, nincsen koordinációs stratégiák Nagyon fontos lenne tehát, hogy a regionális együttműködés koordinációt erősítsük. És ami szintén egy kicsit furcsa az az, hogy a piac felépítése tekintetében az előadó tulajdonképpen még gyengíteni kívánja a regionális együttműködést azért, mert az ex ante kockázatokra a csak bizonyos elemeit törölni kívánja, és ez kicsit meglepő. Krisztiána és azt mondta, hogy a regionális együttműködés gyengíteni kívánják, miközben mi erősíteni szeretnénk ezt. Köszönjük szépen! Kasodemszki úr kapszott Fox úr nevében, az Árnyékelők nevében felolvasnám az ő állásfoglalását. A frakcióm üdvözöl a javaslatot és a jelentést tervezetet, amely ellenállóbbá kívánja tenni az energiaágazatot. A kiberbűnözés erőlőbb kockázata mellett növekszik a volatilitás, és óriási sokkoknak, esetleges válságoknak van kitéve az energiahálózat. Fontos a közös uniós módszertan arra vonatkozóan, hogy meg tudjuk határozni a potenciális válságokat, regionális és együttműködés és válsághelyzeti vészhelyzeti tervek kidolgozása. Fontos, fontos az együttműködés ezen a szinten, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a menetrend például a két hónapos konzultáció módszertan tekintetében a hat hónapos időszak, a kockázati vészhelyzet, kockázatok és vészhelyzetek értékelésére, ezek túlságosan szoros menetrendek, és az 5-ös és 8-as cikkel kapcsolatban módosítókat nyújtok be az átviteli rendszerüzemeltetők és elosztási rendszerüzemeltetők tekintetében, hiszen nagyon fontos, hogy ők együttműködjenek hogy az energiállátás biztonságot együttesen tudják biztosítani. A piac alapú megközelítést üdvözöljük, úgy gondoljuk, hogy nem piaci alapú intézkedéseket csak utolsó lehetőségként kellene bevetni. Ezen kívül persze ellentételezési mechanizmusok viszont fontos, hogy ne önkényesen kerüljenek bevetésre, hanem tisztázzuk a mértéküket és a, az alkalmazásukat fontos a gazdasági hatástanulmány tanulmány elkészítés és valamennyi piaci szereplő számára, beleértve az energiatermelőket, és, és várom a további együttműködés az előadóval és az árnyék Most pedig Benito Szivalka úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ennek a jelentésnek az orientációja jó lenne, hogyha inkább a piaci szabályokra koncentrálna, ezeknek a betartására, és el kell ismerni, hogy ezek azok a szabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartania. Hiszen valóban a különben nagyobb kockázatok merülnének fel a szállítási határozatok betartásával, és így kapcsolatban, is így tovább. És itt nem lehet azt mantrázunk, a piac, piac, piac, hanem szükség van egy szabályrendszerre, és a kölcsönös együttműködés támogatásának érdekében. Ugyanakkor szem előtt kell tartani azt is, és fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy ki a felelősség a különböző energiahálózatok tekintetében a hatásköröket, felelősségi köröket meg kell állapítanunk, Például most a vészhelyzeti tervek esetében is ki kell jelölnünk egy felelős, tisztáznunk kell azt, hogy kik azok, akik ezekért a tervekért felelne. A villamos energia piaca per definíció nem egy oligopolisztikus piac, kevés nagy szereplővel, de további információkra is szükség van. Itt átláthatóságról beszélünk, biztonságról beszélünk, de hát ezeket meg is kell valósítani. Köszönjük szépen! Most pedig Kohlicsák úr, alelnökünk kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak néhány kisebb észrevételem lenne. Meghallgattam a kollégák hozzászólásait és úgy gondolom, hogy az energiaellátás tekintetében két kockázattal kell számolnunk. Egyrészt az ellátás megakad, áramszünet alakul ki, másfél pedig, hogy a túl sok energia túlterheli esetlegesen a hálózatot. És a második kockázattal is foglalkoznunk kell. A megújuló energiaforrások tekintetében gyakran felmerül az, hogy nem tudjuk pontosan szabályozni a volumeneket, időnként le kell kapcsolni a termelőket a hálózatról, amennyiben kockázatot jelent az általuk termelt volumen. Na a hálózatok még nem teljes mértékben kompatibilisek határ állomásokon sokszor transformátorokat találkozunk, például a cseh-német határon is, de a lengyel-német, vagy a cseh-lengyel határon is itt nem teljes mértékben kompatibilisek hálózatok, és ez a energiállátás biztonságának szempontjából óriási akadályt jelent, hiszen előfordulhat, hogy megszakad az összeköttetés, azért, mert túl kevés az energia, vagy azért is, mert túlzott mennyiségek kerülnek a hálózatba, és le kell kapcsolni bizonyos részeket. Fontos, hogy ezeket a kérdéseket is szabályozzuk. És azt is meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet megelőzni ilyen akadályokat. Ehhez biztos, hogy nagyobb fokú együttműködésre, szolidatásra van szükség. Magyarországon is uh, láthatunk hasonló helyzetet. Tehát vannak olyan államok, a visegrádi államok, amelyek például nagyon jól működnek, önkéntes alapon együtt működnek, szolidaritásra alapozzák az együttműködéseket. Én úgy gondolom, ez egy nagyon hasznos és jó út, hogyha együttesen próbálják megoldani a problémákat hallottuk, itt azt is, hogy Franciaországban, Olaszországban is felmerültek hasonló problémák az ellátás biztosításával. Például Olaszország ugye rengeteg e, e, energiát, villamos áramot importál, nagyon kitett ezeknek a veszélyeknek. Fontos az, hogy az áramkimaradásokat ellátási hiányokat megakadályozzuk, és ezt nem a piac fogja szabályozni, ezt nekünk kell szabályozni. Köszönjük szépen! Most pedig Karinc úr, aki a következő két tárgyásra kerülendő dosszé előadója, kapja meg az ott. Köszönöm szépen, köszönet illeti az előadó. Úgy gondolom, hogy igen érdekes a véleménytervezet, illetve a módosítók is, van egy észrevétel. Jól hallottuk, hogy igen, szükség van a vitára, és Claude említette a tavaly téli franciaországi áramkimaradást, vagy a majdnem áramkimaradást, és arról beszélt Claude, hogy egy kicsit kaotikus a helyzet, és és hát itt tényleg az a kérdés, hogy te, félig teli vagy félig üres a pohár. A fogyasztó szempontjából ugye a probléma nem merült fel, hiszen végül is az rendszer üzemeltetők megoldották a problémát, és egyességre jutottak. Tehát az, egyedértek a bizottsága, hogy igen, jobban kellene előre tervezni, vészeteti terveket kellene létrehozni, de végső soron ebben a helyzetben is azt hogy a rendszer működött, még pedig óriási zavarok esetén is megoldás született. És minden, ami elromolhat, az viszont el is romlik, és előfordult, hogy minden egyszerre romlik el. És úgy gondolom, az eladó megfelelően hangsúlyozza azt, hogy az acer ha lépnie kell, akkor konzultál az ENCO-val, az átvételi rendszerüzemeltetők hálózatával, és hát, ha probléma van, kigyullad valami, akkor valóban a tűzoltókhoz kell fordulni, és itt is a TSO-khoz kell fordulni, nyilván koordinálni kell az ő fellépésüket, ahogy a tűzoltóknak is aki hozza a létrát és a fecskendőt, de de fontos, hogy a TSZ-ok, az átvételi rendszer üzemeltetők tűzoltóként folyamatosan része legyenek a folyamatnak, konzultáljunk és ők egy tényleg napi szinten be kell vonni. A, és itt tényleg nem a rendszer szétbontásáról van szó, hanem ennek a javításáról, és az előadó itt nagyon jó irányba mozdul el, úgy láttam. Köszönjük szépen! A bizottság részéről pedig Polhat kapja meg a szót. energiafélgazgatóság részéről természetesen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy ki, még egyszer kihangsúlyozom azt, amit Turmes úrtól hallottunk, és Karin szóra én nem teljes mértékben értek egyet, mert itt nagyon-nagyon szoros volt az Franciaországban. Ez jó példa, Franciaország azért menekült meg, a nagy áramkimaradástól, mert volt egy előzetes terv a kölcsönös segítségnyújtásra. A dél-kelet-európában ennek az ellentétét láthattuk, második példaként. Itt mindenki csak saját magára gondolt, Romániára és Bol- Bulgáriára gondolt itt elsősorban. Tehát, hogyha továbbra is bizonyíték kell arra, hogy a kockázatokra a felkészültség, a vészhelyzet tervek kidolgozása hasznos, azt pontosan ezek a példák mutatják. Bizottság részéről természetesen üdvözöljük ezt a véleménytervezetet, a módosítókat is, mert a módosítók nagyon nagy arányban a tisztázást kívánják szolgálni, és az erősítéséhez a bizottság járáspontnak. És most még kitérnék az érzékeny információk bizalmas kezelésére. Igen, ezt is meg kell erősítenünk. Teljes mértékben egyetértünk az erre vonatkozó módosítókkal. Igen, a, rossz indulatú támadásokat szolgálható bizalmas információkat még jobban védenünk kell, ezért teljes mértékben támogatjuk az erre vonatkozó módosítót. Ezen kívül a bizottság szerepét, és igen, meg kell erősíteni az együttműködésben, és az együttműködési mechanizmusok tekintetében is, illetve a regionális együttműködési megállapodások megkötések tekintetében. Nem problémás számunkra, nem problémásak a határidőkre vonatkozó módosítók is, ezek elfogadhatók számunkra, mert a végső határidő ezzel nem kerül halasztásra, és aztán egy kis óvatosság, amikor a kölcsönös segítségnyújtásról van szó. Szóval itt át kívánják szövegezni a mi javaslatunkat, és azt mondják, hogy ellentételezési mechanizmusokat kell bevezetni a kölcsönös segítségnyújtásra, és az ellentételezés előzetesen kell meghatározni. De elmondanám, hogy, hogy itt a kölcsönös segítségnyújtást nem lehet ehhez kötni, és ezáltal esetleg megakadályozni, mert nincs előzetes ellentételezési megállapodás. A kölcsönös segítségnyújtás mi nem kívánjuk alávetni kötelezően, előzetesen ellentételezésnek. Tehát, hogyha az ellentételezési mechanizmusokról nem sikerül megállapodni, akkor is biztosítanunk kell, hogy a kölcsönös segítségnyújtás nem maradjon el, ezt valahogy még úgy gondolom biztosan lehet tisztázni. Aztán a regionális együttműködés, biztos nem kell kiemelnem még egyszer, hogy mennyire fontos ez, nem csak a kockázatokra a felkészültség tekintetében, hanem a piac kialakításának tekintetében is, amelyről később még szó esik, hiszen is átalakításra kerül. Itt van két fontos funkció a piac kialakítása során, ez a két funkció nagyon fontos volt, és itt a kockázatokra a felkészültség szempontjából is kitértünk ezekre a funkciókra, és itt először is mire gondolok először is, a kockázatok vészhelyzetek azonosítása, másodszorban pedig éves szimulálására kerülne sor ezeknek a vészhelyzeteknek. Hogyha ezt a két funkciót kivennénk a piac struktúrába, akkor ezt megtehetjük, rábólintunk, áldásokat adjuk rá. De a kockázatokra a felkészültség tekintetében nagyon fontos ez a két funkció, tehát, hogy a vészhelyzeteket előzetesen azonosítsuk és szimulációra kerüljön sor évente. Ezt a két funkciót mi itt ebben a javaslatban meg akarjuk tartani, hogy a legrosszabb esetre is felkészültek legyünk. Elnök úr, nagyon-nagyon köszönjük, igazgató úr, az Európai Bizottság álláspontjának tisztázását. Köszönjük szépen! Most pedig Zanonától előadó úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon jó felszólalásokat hallottam, ezeket osztani is tudom. Nagyon racionálisak voltak ezek a felszólalások, és remélem, hogy pozitív lesz a munkánk eredménye. Ami a amit a bizottság képviselője elmondott az előbb, az is nagyon elfogadható, racionális, és segíti majd a konkrét munkát. Biztos vagyok, hogy megfelelő eredményeket fogunk elérni majd a munka végén. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen. Tehát akkor a 22 másodpercet használtam el. Elnök, igen, így a szünidő előtt ez nagyon jó. A módosítók benyújtásának határideje jó hír mindenki számára szeptember 13-a. Nem szeptember 8-a, hogy előzetesen volt, hanem szeptember 13, ez sokkal jobb. Köszönöm szépen! A szavazásra pedig a, szava, a mi szakbizottságunkban decemberben lesz. Most pedig áttérünk egy fontos témára, két témára, a villamosenergia belső piaca az egyik, a másik pedig a villamosenergia belső piacára vonatkozó közös szabályok témája. Itt rendeletről és irányelvről van szó. Általánosságban a bizottság javaslata arról szól, hogy hogyan lehet termelni, eladni, fogyasztani a villamosenergiát, amelynek sokkal zöldebbnek kell lennie, piac alapúnak kell lennie, hatékonyabbnak kell lennie, és a fogyasztóknak is termelőké kell válniuk, tehát termelő fogyasztóknak kell lenniük, proszumereknek már, nem csak konszumereknek. Itt vannak az árnyékjelentéstevők is. Mind a két dosszié igazából nagyon sok mindenben lefedi egymást, és éppen ezért úgy gondoltuk, hogy együtt fogjuk megvitatni ezt a két témát. 187 módosítót kaptunk, 129-et a rendeletre vonatkozóan, 58-at pedig az irányelvre. Karinsz úr kap szót. Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy a bizottsági javaslatot annyira szerettem, hogy igazából egy kicsit még tovább is erősítettem volna, vagy erősíteném. A jogalkotás önmagában én azt gondolom, hogy olyan dolog, hogy mi az alacsonyabb árakat a háztartások és az ipar vonatkozásában azok csökkentését mindenképpen jogalkotónként támogatni tudjuk, és az, hogy hogyan termeljük ezt az elektromos áramot, hát ez világszerte tulajdonképpen abba az irányba megy, hogy minél alacsonyabb legyen az előállítása a termelési költség, ezáltal ugyanis versenyképessé, versenyképesebbé válnak a vállalkozások. A bizottságnak nagyon erős piaci alapú megközelítése van. Jó pár helyen én ezt igazából csak erősítettem. Tehát egyetértek abban, hogy ne legyenek nagy ker árplafonok, hiszen ezzel tudja, tudjuk a helyes és versenyképes működést biztosítani a piacon. És azt gondolom, hogy a kapacitási mechanizmusok pedig valami utolsó mencsvárként kell, hogy működjenek, regionális alapon működő hálózatok és szabályozói hatóságok például nem tudják megoldani az ellátásbiztonságot, de stratégiai tartalékokat, amelyek azt hozzák, hogy esetleg leállításra kerüljön a termelés, és elgondolkodható. Az egyensúly megtartása nagyon lényeges elem, tekintettel az agregátorokra is, és én azt gondolom, hogy ezeket az elemeket egyesítve jól működhetne ez a piac. Tehát, hogyha egy A fél, egy B félnek el kíván adni elektromos árakat, és aztán nem áll rendelkezésre akkor a volumenben áram, akkor a stratégiai tartalékokat lehet beizzítani, úgymond és a fogyasztó igazából nem is veszi észre, hogy esetleg probléma lenne. De az eladó, akár is legyen szó, agregátor, termelő, vagy valaki más, aki nem megfelelő eladást eszközölt, annak tartania kell magát a megállapodáshoz, és kifizetnie ennek az árát, és erre mindenképpen szükség van, tehát tényleg szankciókkal és akár kedvezményekkel lehet ezt a rendszert működtetni a kapacitási mechanizmusok rendszere ezt jelenti, mert hogyha valaki elad valamit, vagy eladásra kínál valamit, ami nincs, akkor ezt szankcionálni kell. Úgyhogy én így látom, hogy hogyan lehet ezeket az elemeket egyesíteni. Ez csapódik le a módosítókban. Ajánlatételi övezetek. Azt hiszem, hogy még világosabbá tettem a módosítókkal, hogy egy egyöntetű döntésre van szükség a tagállamok köntén, a regionális piacok szintjén, és ha nincsen egyetértés, akkor lép közbe a bizottság. És a bizottság hozhatja meg a végső döntést, hogy több mint egy ajánlatételi zónát hozzon létre. Ezáltal a bizottságnak lehetősége van, hogy a tagállamokkal együttműködjön, és a tagállamok is megoldást találjanak, mert ezáltal a szűk keresztmetszeteket orvosolni tudnák, anélkül, hogy új vezetékeket építsenek ki. Ami a regionális üzemeltetői központokat illeti, az ROC-ket itt Brüsszelben is van ilyen, több reggelt is töltöttem ott, három 4 órát, számos TSO-t, átviteli rendszerüzemeltetőt hallottam, és sok mindenről tárgyaltunk, kockázatokra való felkészülés és más témák. De nagyon fontos, hogy itt azért a szezontap azonnal azért ne keverjük össze, mert a hálózatoknak az üzemeltetéséért a TSO-k a felelősek, és nem látok itt ellentmondást a között, hogy ettől még több legyen a TSO közötti együttműködés. Sokan azt mondják, hogy nincsenek regionális üzemeltetői központok, csak koordinációs központok, de hogyha federalizálni kívánjuk Európát, akkor majd a tso okat is federalizáljuk, és akkor lesz egy Európán keresztül nyúló ROC-nk. Hát most igazából már ott tartunk, ami már szinte a legjobb megoldás, független tagállamok, akik együttműködnek a tso okkal koordinált módon, és a jó hír ebben az, hogy felismerhetjük, hogy az átviteli rendszer üzemeltetőkre egyébként is szükség van ezeknek az együttműködésére is napi szinten, hiszen a hurokállamlás problematikája is ezt kívánja meg, gondoljanak csak Németországra. És aztán hát a fizika is mellettünk szól, hiszen az áramlás, mű, hát olyan, hogy, hogy egy irányba áramlik, vagy más irányba áramlik az áram. Mindenképpen javított rendszert szeretnénk, ahol a TSZ-oknak megfelelő felelőssége van, és azok, akik felelősek, annak, hogy biztosítsák, hogy az áramállat ellátás működjön, azoknak tenniük kell a dolgát. A piaci szereplők között nem biztos, hogy a TSO-kra és a DSO-kra is szükség van, ha csak nincs más megoldás. A tárolás egy nagyon fontos tényező még itt a piaci szereplők között. A módosítókban a fogyasztók számára hozzá férhetővé tenni a kulcsfontosságú információkat, ez fontos, igen, de az, hogy mondjuk tíz oldalas számlákat adjunk a fogyasztóknak mindenféle információval teljesen felesleges, benne van nyilván az, az átvitel, az elosztás, az adók, a különböző támogatások feltüntetése a számlán, de a tájékoztatás az egy dolog, és az rendben van, de hogyha túlzásba esünk, az sem jó. Itt most abban hagyom, és természetesen várom mindenkitől a hozzászólásokat, hozzáfűzéseket és a sedókkal az együttműködést. Elnök, köszönjük szépen a munkáját és az összes módosítót. Werner asszony az SND nevében kap szót most először. Köszönöm szépen az elnöknek és Karinsz úrnak is a kiváló jelentést. A kapacitási mechanizmusok, az erocék és az eltételi övezetek tekintetében is osztom a nézeteit és támogatom is önt, de egyik másik dologa nem tudok egyet érteni. Például a tartalékolást az törli, és az, hogy a teljes ciklusban felelősséget vállaljanak az érintett szereplők, azt sem tartotta meg Úgyhogy én majd más irányba mutató módosítókat is el tudok képzelni. A kapacitási mechanizmussal kapcsolatos elképzeléseit nagyon jónak tartom, különös tekintettel arra, hogy a, a piacon agitáló ö, kapacitások ö, differenciálását, a költség hatékonyság tekintetében más intézkedéseknek a az elemzése nagyon lényeges, ez is tetszik. De a Trust Transition elképzelés a kapacitás mechanizmusokkal kapcsolatban is egy fontos gondolat, mert a dekarbonizálás mindannyiunknak szívügye, de a munkavállalók az egyes régiókban a struktúrális váltás olyan területeken, ahol a területek nagyban függtek a szénbányászattól, is egy olyan folyamat, amit nyomon kell követnünk. Tehát az átállásoknak a folyamatát. Az ERO talán együttműködési központokká kellene átnevezni, mert hogy ezek nem igazából az operatív üzletbe nyúlnak bele, és hogyha így járunk el, akkor a regionális biztonsági koordinátorok válnak koordinátori központokká, egyfajta upgrade révén. És ez nem új struktúrát jelentene, hanem a meglévő és rendelkezésre álló struktúrákat fejlesztenénk tovább. A rendes jogalkotási eljáráson keresztül kellene eljárnunk, nem pedig a network kódokon keresztül. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az ROC kötelező érvényű döntési pozícióba kerüljenek. A bidding zónokat illetően osztom a véleményét az jelentős, jelentős tevőnek, hiszen a likviditásukat valóban növelnénk, de hogyha Svédországot vesszük, akkor látjuk, hogy ennek nem mindig az a hatás, amit várunk. A kisebb DSO-kat is képviselni kell, ezt is osztom, de kérdőjeleim vannak, kérdéseim vannak a Value of Lost Load kapcsán. Ez egy becsült érték, amelyet hajlandóak a fogyasztók kifizetni áram vonatkozásában, hogyha leválnak a, a hálózatról, de hát, hogyha így járnánk el, akkor tagállamonként gyakorlatilag, tehát 27 különböző ilyen struktúránk alakulnak és ez piactorzító hatása lenne, úgyhogy ezt nem biztos, hogy támogatnám. Az SND vonatkozásával fontos kérdés még a megújuló energiaforrásoknak a betáplálhatósága és a kisebb termelőket illető kérdések. Karin úr piaci alapú megközelítést használ, és ezt én is támogatom. Ugyanakkor abból indul ki, hogy a piac működik, és hogy a piac méltányos. Abból indul ki, hogy az összes piaci szereplő méltányos hozzáférést kap a piachoz. Én a magam részéről ezt nem látom még megvalósítottnak. Úgyhogy a frakcióm számára továbbra is a megújulókat kellene támogatni, mert az atomenergia és a szén is kapja még a tám- maga támogatását. Említeném még az irányel fontos pontjait. Az ön megközelítését ezzel kapcsolatban jónak tartom, a különböző felvetéseit tudom támogatni, de például fogyasztó, védelem, energiaszegénység, energiaközösségek, ezek olyan pontok, amelyeket még erőteljesebben kell hangsúlyozni. A szolgáltatóváltással kapcsolatos elgondolásait és a 24 órás időtartamot tudom támogatni. A comparison tools kapcsán a tagállamoknak az összehasonlítási eszközeit még ambicionáltabban kellene tető alá hozniuk, itt minimum követelményeket kellene rögzítenünk, de van még egy pár más pont, ahol mm, nem értünk egyet, az energiaszegénység kapcsán. Ön inkább mm, nemzeti szociális rendszerekre helyezi a hangsúlyt, miközben szerintem itt az irányelvben olyan intézkedésekre volt volna szükség, hogy nagyobb támogatást nyújtsunk a szegényeknek. Az energia árakat kapcsoló ezekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy a hatósági árak nem igazán hoznak eredményt a szegények körében, hiszen elnök közbeszól, öt és fél perce beszél, értem, hogy ez egy nagyon átfogó témakör, és két témáról van szó, de már ön eleve két percet tovább beszél, mint amennyi a felszólalás ideje. Jó, rövid leszek, rövid leszek. Ne haragudjon, mondja az elnök, konkrét javaslatokról van ugye szó. Ha bíróságon kívüli vitarendezés ezt meg kéne tartani olyan formában, hogy az eredetiben szerepel, az eredeti javaslatban szerepel az adatformátum, nincs értelme annak, hogy először nemzeti, majd pedig európai adatformátumot dolgozzunk ki, úgyhogy szerintem röviden ezek lettek volna a mi megjegyzéseink az SZND részéről. Köszönöm a türelmét, elnök úr. Elnök, jó, köszönöm. Kraszmodászki képviselő. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik Kalinsz úrnak már gratuláltak és köszönetet mondtak. Az ő hozzájárulása nagyon érdekes volt, intellektuálisan is összefüggő, számos pontban ugyan azon a nyelven beszélünk, mondhatnám. Például a regionális koordinációs központok tekintetében. De általánosságban végve azt kell mondanom, hogy nem osztom azt a megközelítést nem tudom támogatni, amely kirajzolódik ebben a jelentésben. Miről van szó? A piac felosztása egy olyan területen, ami támogatásra épül. És ahol a piac önmagában igen limitált szerepet játszik mondok példát. Megújulókból származó energiák, és a bizottság ugye úgy véli, hogy itt fontos a szabályozás, de minden mögött azért politikai projektek húzódnak meg, politikai ideológiák azaz, hogy tiszta energiát használjunk fel. Lesznek pontok tehát, módosítók, amelyeket nem nagyon fogunk tudni támogatni. Például a kapacitásmechanizmusok kérdése, villamosenergia piaca, aztán a nagykerárak meghatározása, és a hatáskörök, európai hatáskörök kérdése, valamint az ajánlatételi övezetekkel kapcsolatos módosítókra gondolok. Mégis úgy látom, hogy kompromisszumokra fogunk tudni jutni. És így később hatékonyan fogunk tudni a tanácsal és a bizottsággal tárgyalni. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek az összes munkát, amit a két jelentéssel kapcsolatban végzett. Nagyon fontos dossziékról van szó, nagyon rövid határidőnk van az eszmecserére, úgyhogy csak egy pár pontra szorítkoznék. Üdvözlöm ezt a két tervezetet, főleg a piaci alapú megközelítést, amit a bizottság is elővezetett, és hát azt is fontos felismerni, hogy a piaci torzítások mindenképpen ártanak a piacnak, az áraknak, és nyilván a fogyasztóknak is, hiszen akkor nőnek az árak jelentéstevő hatósági árakról beszél, illetve az energiaszegénység elleni harcról, ami inkább szociális politikai vetület, nem annyira energia szemüvegen keresztül nézett. De a fogyasztók valóban, főleg, hogyha a legsérülékenyebb fogyasztókról van szó, ők kell, hogy fizessék a legmagasabb árakat. 2025-ig lesz, úgy tűnik, a szolgáltatóváltás mindenki számára elérhetővé, bár ezt sokkal hamarabb kellene meglépni. A kapacitás mechanizmusoknak az indokoltsága, a dizájnja, illetve eltávolítása, azt hiszem olyan kérdés, amit még jobban körül kell járni, és tisztázni kell, konkrétizálni kell. Az 555 550 grammos limitet csak 5 év múlva támogatná, ezt nem teljesen értem. Ami az aggregátorokat illeti, az általános megközelítést támogatom, de azt nem értem, hogy mi a helyzet a kompenzációs kérdésekkel kapcsolatban. Itt a fogalmazás a szövegben nem egészen egyértelmű. Az egyensúlyjal kapcsolatos felelősség az szerintem helyes, mert ezek a közösségek tulajdonképpen megnövelik a kapacitásokat, másnap pedig visszacsökkentik. Tehát, hogyha energia megtakarításra kerül, miközben igazából nem is került legenerálásra, előállítása ez az energia, ez egy kicsit furcsa, bár tény, hogy az e, egyensúlyt támogatná. Regionális együttműködés azt nem hiszem, hogy a megerősített regionális együttműködés az megvalósul, hogyha nem kapnak döntéshozatali kompetenciát a, a központok. Tudjuk, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek, és valószínűleg nincsen külön szabályozásra szükség ezen a területen, de azokban a régiókban, ahol nem működik az együttműködés, az probléma és aztán a regionális szereplőknek a bevonása az egész folyamatba, hát itt emlékezni kell arra is, hogy ezeknek az ajánlásoknak meg kell valósulniuk, tehát végre kell őket hajtani. Mindez ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen a belső piacnak a kiterjesztését szolgálna az energiapiacon. Elnök, köszönöm szépen. Turmes úr, a zöldek nevében. Köszönöm. Nagyon jól megírott szövegről van szó, liberális megközelítést használ, de néha kicsit, mintha neoliberális jeleket is, foltokat is találnék benne. Kapacitásmechanizmusok, stabilitás, tartalékok, olcsóság, 550 g, de az európai dimenziót csökkenti, gyengíti, regionális együttműködési központok, ajánlattételi zónák, ezeket sorolnám ide, és a szereplőket is gyengíti, és ezért nem értem én se, hogy miért ne erősítsük az aggregátorokat, akik az előfeltételei annak, hogy egy hogy jobban tudjuk a fogyasztókat, a polgárokat aktivizálni. Energiaközösségeket hoznánk létre egyrészt, de igazából az megújulókba való beruházásokat meg gyengítjük. Igazából újra elosztásról ír, és más megoldásokat viszont elvet. Aztán itt az egyensúly kérdése. Hogyha a piacok tényleg olyan likvidek, likvidek lennének napközben, mint, mint mondjuk Németország, és annyi piaci szereplő lenne, akkor persze ennek a kiegyenlítési felelősségnek a kérdése sokkal racionálisabb lenne. De nagyon sokan kis termelőkkel dolgoznak a piacon. És a németek is azt gondolják, hogy még nem elég jó a piac ahhoz, hogy, hogy átadják ezeket a felelősségi köröket, miközben ugye itt tényleg az ellátásbiztonságra is gondolnunk kell, ahogy a bizottság is utalt rá. Tehát a megújuló kérdése és a kiegyenlítési egyensúly is nagyon lényeges, és én úgy látom, hogy a piac sok tekintetben még nincs, nem áll készen, itt nem lehet elvágni a, a történetet, feltételeket kell teremteni. Mikor lesz kész a piac, és nem méltánytalan módon a megújulókkal szemben, mert hogyha ezt nem várjuk és nem teremtjük meg ezeket, akkor magasabb tőkeköltségek lesznek, a beruházások összköltsége magasabb lesz, több lesz a bizonytalanság. Ha viszont ezeket nem lépjük meg, nem várjuk meg, akkor egyszerűen csak nőnek az árak és a költségek. Aztán van egy aspektus még, ahol szerintem a házi feladatát nem csinálta meg, hogy fair, méltányos piacot hozzunk létre. Hol van a piaci kitettség az atomerőművekkel kapcsolatban? a, ugye az atomerőműveknek a leszerelése, piaci kivezetése nem is szerepel ebben a jelentésben nagy kereskedelem, kis kereskedelem. Nos, most ennek kapcsán tegnap hallottunk egy nagyon érdekes hozzászólást. Az észt CEO mit is mondat? Legyenek intelligens mérőink, nagyon sok információ áll rendelkedésre, de miért is fizetnek kevesebbet az észtek? Van egy felső határ, egy mars, amit ami fölött drágában adhatnak el áramot a kiskereskedők, és ezért kell feltennünk a kérdést magunknak, hogy a hatósági árakat tényleg fel akarjuk-e adni. Rengeteg erőfeszítést tettünk már, de garanciák nincsenek arra, hogy a kiskereskedők tényleg profitálni fognak bizonyos értelemben abból, hogy kicsit lusták, vagy nem olyan jól felkészültek a fogyasztóink. Tehát itt is lépnünk kellene. Utolsó pont pedig az jövőbeni rendszer decentralizált lesz, a legtöbb összekötő DSO szinten sokkal nagyobb jelentőségre tesz majd szert, mint a hagyományos platformok. Tegnap is Hallottunk az észtelőadónktól erről, a semlegességről, mert ugye új oligarchákat ezen a területen nem kívánunk létrehozni. Elnök, köszönöm szépen, Szili Diakiotis képviselő kap szót. A GUE részéről tessék. Uh, thank you, Chair. My colleague Cornelia Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék jelentéstevő nem lehet itt ma, én helyettesítem őt. Ami a villamosenergia belső piacot illeti, a regionalizációs rendszerek helyett egy centralizált rendszerre lenne szükség, mert túlságosan is fragmentált, széttöredezett a rendszer, és ez sokkal több költséget vonz maga után. De az Európai Bizottság javaslatát mindenképpen üdvözli a kollégám itt elsősorban a regionális üzemeltető központokkal kapcsolatosan. Üdvözli szintén azt, hogy a jelentés tervezetben kapacitás mechanizmusokat csak utolsó esetben lehet bevetni, úgymond aztán a tárolással kapcsolatosan a rugalmasság a keresleti oldalról, a különböző megfelelhetőségek, ezek mind fontos elemek, de fontos az, hogy a bizottság meghatározza, hogy ki vehet részt a kapacitásmechanizmusban, aztán ott van az 550 gram kérdése, a, aztán a régi és az új gyárak, erőművek kérdése, végül pedig mindenképpen foglalkozni kell a rugalmas kapacitásokkal és Ez nincs benne sem a bizottság javaslatában, sem a jelentéstevő jelentésében. ami az ár rendszereket illeti, itt is mindenképpen egy rugalmassági mechanizmus kell bevezetni, és biztosítani kell a megfelelő átmenetet, ami a közös szabályokat illeti a belső piacra vonatkoztatva. Az árnyékjelentéstevőnk úgy gondolja, hogy fenn kell tartani a prioritásokat a megújuló energiák területén, és a KKV-k részére is jobb intézkedésekre van szükség, visszamenőleg is figyelembe kell venni az elosztó rendszerek költségeit, és megfelelő szabályozó keretet kell biztosítani. Az irányelven sokkal inkább tisztázni kell, hogy az energia közösségeknek mi lesz a szerepe. Ez most még nincs meg, a helyi energiaközösségekről is szólni kell, meg kell nézni, hogy milyen közösségi hálózatokat lehet biztosítani, és egyáltalán milyen hatáskört tudunk biztosítani az energiaközösségeknek. Zöldesíteni is kell ezt az egész rendszert. Zöld irodákra van szükség. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig Tamburano úr következik az EDDF részéről, koordinátor is és árnyék jelentéstevő is. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy egy igazi öko piacot hozunk létre, egy zöld piacot hozunk eh, létre, versenyképes, alacsonyabb árakra van szükség a fogyasztók számára, és a biztonság is fontos. Szeretnék arra is emlékeztetni arra, hogy mindig az embereket kell előtérbe helyezni, nem a piacot. A piac az mindig utolsó helyen kell, hogy legyen. Az emberek legyenek az első helyen. Az emberek egészsége fontos. Ugye nem képzelhetjük azt el, hogy a piac egyfajta istenségként működjön a villamosenergia területén sem egy valódi minden részvevő számára igazságos rendszert kell biztosítani. Figyelembe kell venni a különböző szereplőket, és disztingválni kell. Nem vonatkoztatható mindenkire ugyanaz a szabály. Úgy gondolom, hogy itt ilyen diabolikus, ördögi stratégiák próbálnak kialakítani, és sok esetben a kis és középvállalkozások fogják elszenvedni ezeket a stratégiákat. Egy decentralizált rendszerre van szükség, amelyben a kis közösségek, a helyi közösségek szerepe válik fontossá. Hát ez szociális szempontból, gazdasági szempontból is sokkal kedvezőbb. Vannak olyan területek, ahol támogatták a fosszilis üzemanyagok használatát. Úgy gondoljuk, hogy a piacnak egy kompenzációs rendszert is biztosítania kell. A piaci szabályok soha nem vették figyelembe sem a szociális, sem pedig a környezeti tényezőket. Ugye most már itt van a klímaváltozás, aztán itt vannak a menekültek. Elnök közbevág, kedves kollega, lassítson egy kicsit, mert a tolmácsaink kiválóak, de nem tudják ilyen sebességgel követni megfelelő módon. kérem, hogy lassítson. Tehát a megújuló energiákra abszolút szükség van, viszont kompenzálni kell a kieső tényezőket. Éppen ezért fontos, hogy a klímával kapcsolatos céljainkat, a geopolitikai céljainkat biztosítani tudjuk és fenntarthatjuk prioritásokat kell meghatározni a megújuló energia területén, különösen a KKV-k számára, mert ezek a prioritások igazából csökkenteni képesek a CO2 kibocsátást. Nem fogadjuk el azt, hogy a jelentéstevő azt kéri, hogy bizonyos prioritásokat ne, ne vegyen figyelembe a bizottság. Lehet, hogy ugye ön úgy gondolja, hogy a, a beruházások a foszilis anyagokba, vagy a megújuló energiákba ugyanazt jelentik, ugyanazok a szabályok? Nem. Derogációra van szükség a kis és középvállalkozások számára. El kell kerülni az administratív terheket a családok számára, a közösségek számára, a KKV-k számára. Nem szabad meggátolni azt, hogy a KKV-k hozzáférhessenek a megülő energiákhoz. Figyelembe kell venni a specifikus jellegzetességeket az energiapiacon is. A jelentéstevő azt mondja, hogy fel akarja számolni a diszkriminációt a különböző szereplőkkel való fellépés esetén. Az agregátorokkal kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy ne a múltra gondoljunk azért, hogy védjük a jövőt, hanem védjük a jövőt, de a múltat hagyjunk magunk mögött. Köszönöm szépen. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék először is köszönetet mondani Karenc kollégának a kivételesen jó javaslatáért. Nagyon sok mindennel egyetértek, ami a jelentős tervezetben olvasható de van néhány olyan terület, ahol még azért tisztázni, megbeszélni kell néhány kérdést. Három témára térnék először is a mechanizmusokkal foglalkozni, különösen a 23. cikk 4-es bekezdését, ezt szívesen törölném ugyanis. Nekem nem tetszik az, hogy összekeverik a mechanizmusokat és a klímavédelmi célkitűzéseket, én az 550 g-os határt eltörölném. Engem Karenc kolléga javaslata a törlésre nagyon tetszett, de aztán a 63-as módosítóban újra előkerül ez a javaslat erre a határértekre vonatkozóan, tehát én elmondom, hogy ezt egyáltalán nem szeretném viszont látni és Krisztián féle európai megfelelőségértékelés értékelés arra vonatkozóan, hogy szükség van a kapacitásmechanizmusra, ez a javaslat, tehát ez számomra vitatható, de még részletesen elolvasom, és aztán erről is még vitát nyitatunk. Aztán a regionális irányító központok, én a hálózat irányítási központok, én nem vagyok ennek nagy rajongója, a koordinációs központok bevezetése szerintem jobb megoldás, lehet, de az előadó által javasolt kompromisszumnak a hozzáadott értékét mégsem értem. Az átviteli rendszer üzemeltetők már is együttműködnek regionális szinten, és hogyha most még több eh, együttműködés pontot hozunk létre, azzal csak bonyolítjuk a helyzetet. Eh, és aztán az utolsó pont. A 13-as cikk az ajánlatételi zónák. Úgy gondolom, itt született egy jó módosító az előadó részéről. Arra vonatkozóan, hogy azon tagállamok, amelyek érintettek, megpróbálnak bizonyos időszakon belül megállapodásra jutni az ajánlatételi szónáról. Én ezt szigorúan elutasítom, hogy az Európai Bizottság ebbe beleszóljon és az előadó erre vonatkozó módosító javaslatát üdvözlöm. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Lewandowski kollega következik. Köszönöm szépen. Néhány előadó és maga a jelentéstevő is üdvözölte ezt a piac alapú javaslatát a bizottságnak üdv, én üdvözlöm Krisztiánis jelentését. Van egy kritikai megjegyzésem itt az, az emissziókkal kapcsolatosan és a szabályokkal kapcsolatosan. Ezt, ezeket a bizottság határozta meg. Itt a, a az, 50, az 550 grammos adat, tehát ez a szint lényegében a legtöbb kapacitás egységet kiiktatja az én hazámban. És éppen ezért a gáztermelő egységek veszik át a szerepet leginkább, nem csak Lengyelországban, hanem más országokban is és ez azt is jelenti, hogy a fogyasztók számára magasabbak lesznek az árak. Természetesen a klímával kapcsolatosan el kell mondani, hogy itt tiszta szén energiát nem igazán tudunk elképzelni. Köszönöm, kedves kollega. A következő felszólaló, Janko Kolopesz, kollega. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, gratulálni a jelentéstevőnek az elvégzett munkájáért. Ugye itt két nagyon fontos eh, rendeletről van szó. Szeretnék kommentált fűzni a kapacitás témához, de egy támogató kapacitás rendszerre szükség van abban az esetben, hogyha eh, válsághelyzet alakul ki de természetesen nem jelenti azt, hogy támogatni kell szennyező energia forrásokat. A prioritásokra szükség van az megújuló energiákhoz való hozzáférés terén. A bizottság javaslata nagyon fontos, ezt nem szabad figyelemmel kívül hagyni, de elsősorban az kis vállalkozásokat kell megemlíteni, a megújuló energiákkal foglalkozó kis vállalkozásokat. A prioritást mindenképpen biztosítani kell számukra, de nem lehet a szennyező energiaforrásokat mindenhol helyettesíteni. Alapvető a energia belső piacát integrálni. Az ibériai félszigeten Spanyolország úgy érzi magát, hogy elkülönült ebben a rendszerben, már pedig meg kell védeni a polgárokat, a, a, a, akik nagyon kényes helyzetben vannak. Új intézkedésekre van szükség, amelyek, amely figyelembe veszi az energetikai szegénységet is. Köszönöm szépen. De Castillo asszony. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Kerenc úrnak köszönetet mondani ezért a véleménytervezetért. Gratulálok neki ahhoz, hogy ilyen piaci megközelítést alkalmazott, de ezen bevezető szavaim után már is rátérnék arra, amit az előttem szóló Blankó kolléga mondott el. Ahhoz, hogy mindez működjön, ugyanis fontos az, hogy legyenek olyan eszközök, amelyek mindezt lehetővé teszik, és vannak olyan tagállamok, nem csak az ibériai félsziget két országára vezetek, utalok, hanem vannak más országok is, amelyek esetében fontos, hogy az ár ingadozást is csökkentsük az összekötetés árán és éppen ezért jó, hogyha a szabályozó, az árszabályozást megszüntetjük, de akkor szükség van a rendszer összekötő elemek megfelelő létrehozására az, hogy a megfelelő hálózat összekapcsolás megvalósulhasson. Ezen kívül nagyon fontos még az is, és itt tényleg megoldásra kell törekednünk, hogy egy olyan olyan rendelkezéseket vezessünk be, amelyek valóban ösztönzőek, és olyan esetekben, amikor két országot, olyan országot, amelyek más energiaforrásokkal dolgoznak, össze kell kötni, és esetleg az érdekeik, ha nem is ellentétesek, de nem teljesen azonosak, akkor előfordulhat, hogy az összekötetés megvalósítása rendkívüli módon lelassul, és ilyenkor ösztönző rendelkezésekkel lehetne felgyorsítani ezt a folyamatot. Fontos tehát, hogy a téli csomag irányítási részében megoldást álljunk erre, hogy valóban gazdaságilag eh, vonzó, ösztönző rendelkezésekkel az összekötetések létrehozását felgyorsítsuk. Köszönöm szépen, Kolicek kolléga. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégának azért, mert belátta, hogy a koordináció a legfontosabb alapelv, itt a regionális helyzetirányítási központokból koordinációs központokat kell létrehoznunk, jelenleg ugyanis nem egészen így működnek ezek a központok. És nagyon sok hátrányal jár az, hogyha a koordináció nem valósul meg megfelelő mértékben. És sokan nem akarnak tudomást venni arról, hogyha valami nem jól működik, de mi pontosan tudjuk, hogy az energia számos társadalmi problémának és a hordozója, és az energiaszegénység rendkívül fontos, súlyos probléma, és ennek a felszámolásához politikai szándék kell. Igenis megvalósítható ez a balti államokban is, Lengyelországban is így van ez. Akarni kell. És gondoskodni kell arról, hogy, hogy valamennyi valamennyi régióban megfizethető ára juthassanak a fogyasztók villamos áramhoz. Aztán az elsőbségi alapú teherelosztás. Válsághelyzetben nyilvánvalóan előre meg kell határozni, hogy ki az, aki elsőbséget élvez. a lakossági fogyasztóknak elegendő áramot kell biztosítani a fűtéshez, a vízellátáshoz és így tovább. Ezt követően különböző állami hatósági szükségleteket kell fedezni. Tehát fontos, hogy itt a prioritási listát előre meghatározzuk, ennek a kodonását azonban az átviteli rendszer üzemeltetőkre kell hagyni. Aztán ott vannak még a regionális koordinációs központok, akik ezt regionális szinten is támogatják. A cseh köztársaságban néhány nagyobb szolgáltatót feltaraboltunk, vagy nagyobb vállalat tönkrement, és, és itt vannak olyan vállalatok is egyébként, amelyek alapvetően másra is foglalkoznak, de energiát is termelnek, és mindezeknek a szereplőknek a koordinálását ö, nem a, az államnak kell megtennie, hanem a piaci szereplők koordinációjára van szükség, és a piacok kialakítását úgy kell ö, meghatároz, hogy ez működjön. De azt is ugye meg kell figyelembe kell vennünk, hogy Németországban vagy a Csehországban a piac másképp áll össze. Németországban például a napenergia került előtérbe, de mi, minden egyes tagállamnak magának kell dönteni az energia mixről. Nyilván a napenergia kigészíteti a szélenergiát, és mindenhol mások lehetnek a prioritások. Elnök, most pedig Paul Hart, az Energiafékozgatóság részéről kapja meg ismételten a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjék meg, hogy egy általános észrevétellel kezdjem, és általános a véleményemezzen mind a két jelentés Teljes mértékben egyetértek Claude turmes amikor arról beszél, hogy mindkét jelentés technikai szempontból rendkívül jó, kiváló munkát végzett az előadó, de mindkét jelentésben egyértelmű, hogy milyen megközelítést alkalmazott az előadó. Itt a versenyképes energiapiac és a védelmet élvező fogyasztók álltak a középpontban. Természetesen ezek a bizottsági javaslat szempontjából is irányadó elvek ezért üdvözöljük. Azt láthatjuk a jelentés tervezetekben és a módosítókban is, hogy néhány új ötlet is felmerül, illetve megoldási lehetőségek is felmerülnek. Ez különösen igaz azon módosítókra, amelyek az ajánlat tételi zónákkal foglalkoznak. Ezek nagyon jó módosítók, úgy vélem, hiszen figyelembe veszik azt, hogy az ára, a ajánlattételi zónák létrehozása nem csak technikai jellegű feladat, hanem van ennek egy politikai vetülete is. Éppen ezért úgy gondolom nagyon helyes, hogy először a tagállamoknak adjuk meg a lehetőséget, hogy állapodjanak meg az egy zónák konfigurációjára, és ut- utolsó lehetőség, utolsó mencsvárként lehet a bizottsághoz fordulni, hogyha nem sikerül megállapodási jutnia a tagállamoknak. Aztán ott vannak a kapacitás és az előadó által elmondottak az nem ki, hiszen ő erősíti a bizottsági javaslatot és az eddig javasolt módosítók úgy gondolom, hogy valóban a bizottsági javaslatot támasztják el és erősítik meg, de természetesen nem üdvözlünk minden egyes javaslatot, például a regionális hálózatirányítási központok, vagy az előadó hívőjüket regionális koordinációs központok esetében. Először szeretnénk gratulálni az előadónak, hogy megtalálta a helyes elnevezést. Igen, mi is regionális koordinációs központoknak szerettük volna nevezni őket. Viszont azáltal, hogy regionális házatirányítási központok neveztük el végig, végül ezzel azt is akartok sugalni, hogy egy új hogy nem azt akartuk sugalni, hogy itt most újfajta irányítási struktúra jön létre, és valójában mi is inkább koordinációs feladatok feladatokat ruháztunk volna ezekre a központokra, és nem operatív irányítási feladatokat. Éppen ezért az új megnevezés helyes lehet. Már hallhattuk a kockázatokból a felkészültség kapcsán, hogy bizonyos elmek kikerültek abból a tervezetből, és elmondtam, hogy nekem erről mi a véleményem, és hogy ezeket itt szeretném megtartani. És ezen kívül pedig a jelentésben van egy igencsak zavaros pont, amit én ügyvédként nem igazán értek. Összör is vannak ajánlások arra vonatkozóan, hogy a tagállamok mentességet biztosítsanak, az, és aztán látjuk, hogy van egyfajta normál eljárás is, és én kérném, hogy az előadó gondolja újra ezt át, hogy arra vonatkozóan, hogy ahol vannak ajánlások, derogációs, mentességi lehetőségek, rendszerbiztonsági szempontok alapján. Itt eh, úgy gondolom, hogy eh, oda kellene figyelni az előadónak arra, hogy amikor ezt a megkülönböztetést teszi, akkor nem mondja azt, hogy a többi, az összes többi rendelkezés viszont normális ajánlás, ez kicsit félrevezető lett. Blanco López úr és Turmes úr is megemlítette azt, hogy a kapacitás mechanizmusok kapcsán megteremtődött egy jó egyensúly, az előadó itt egy kicsit túlmegy ezen. Mi úgy gondoljuk, hogy jelenleg még nem teljes mértékben forta ki magát a piac, ezért esetleg támogatási lehetőségekre is lehetőséget kell biztosítani. Aztán kérdés, hogy a tárolás esetén miért különböztet meg az elő, elosztási rendszerüzemeltetői tárolást, illetve átviteli rendszerüzemeltetői tárolást. Itt van egy olyan megfogalmazás is, ahol egyértelműen meg lefektetjük, hogy a tárolás az semmiképpen sem a piaci feladat, hanem az átvételi rendszer üzemeltető műszaki lehetőségei által kell, hogy garantálva legyen. És üdvözöljük az előadó azon erőfeszítéseit, hogy növeljük a fogyasztók védelmét. A 2025-ös határidő is megfelelő kell némi előkészülés, de azért eh, ez eh, tartható, és úgy gondolom, hogy az egyértelműsítés a számláknak, a, az adatok kezelésére vonatkozó valami javaslat egyértelmű és támogatandó. Aztán tapasztalatom alapján óvatosan kell eljárnunk akkor, amikor az szabályozott árakról beszélünk. Amikor a bizottság részéről mi a tagállamokat megpróbáltuk meggyőzni arról, hogy ne legyenek szabályozott árak, és itt elsősorban Romániára és Bulgáriára gondolok, amikor a tagállamokhoz fordulunk, elmondtuk, hogy meg kell vizsgálni, hogy a védelmet igénylő fogyasztók helyzetét elő fel kell mérni, és nem lehet egyik napról a másikra őket terhelni, hiszen itt a, vannak ennek társadalompolitikai és szociális vetületei is, és nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni az árszabályozást, és e, társadalmi problémák esetében lehet, hogy hatékony lehet ez a fajta támogatás, és, és a piaci liberalizáció csak egy átmeneti időszak után lehet teljes mértékben megvalósítani, tehát mi így járunk el. És Tomás úrhoz fordulva azt mondom, igen, ugye lehet azt is, hogy nem az árakat szabályozzuk, hanem az árrést. De akkor hogy lehet megfelelő árjelzéseket közvetíteni a szereplők számára, hiszen fontos, hogy piac megfelelő jelzéseket adjon a beruházásokhoz is. Aztán a keresleti oldal kérdéseit. Érdekes kérdések merültek fel. Igen, itt felmerül az ellentételezés kérdése. Igen vagy nem? Mi végül is azt mondtuk, hogy ne legyen ellentételezés, de a nemzeti szabályozó hatóság, hogyha indokolt esetben bevezetett ezt. Most az előadó gyakorlatilag ezt megfordíthatta, megfordította, azt mondja, hogy nincs ellentételezés, ha csak uh, in, nem indokolt az, hogy, hogy legyen. Ez mindenképpen az agregátorok vezetési közösségek számára piacra lépési akadály, hogyha ellentételezniük kell a többi szereplőt, és fontos lenne, hogy mindenki számára vonzóvá tegyük az energiapiaci belépést. Ennyit tudnék elmondani, összességében úgy gondolom, sok érdekes új gondolat merült fel, érdekes fejleményeknek lettünk tanulni, két jelentés tervezet kapcsán a bizottság valóban üdvözli ezt a átívelő piaci megközelítést, nem csak az előadó, hanem ahogy láttam a mai eszmecsere során, a, a szakbizottság nagy része is ezt támogatja. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, amilyen sokáig beszéltem. Elnök, köszönöm szépen, igazgató úr. Krisztián is kapja meg a szót. Vagy először is elmondanám, hogy kiváló volt a jelentés, ahogy a, a kollégák elmondták, de azért néhány módosítást is kérnének öntől. A kiváló, valóban kiváló jelentésre. Mindenki gratulált önnek, azt mondta, hogy kiváló, nagyszerű a jelentés, de ezt és ezt módosítani kell. Mit szól ehhez? Excellent. Hát nagyszerűek voltak a hozzászólások, kommentárok. De ha mindenkit meghallgatunk itt a teremben, és néhány javítást célzó javaslat tulajdonképpen egymással szembe megy. Tehát első lépésként azt kell eldönteni a politikai frakciók között, hogy mit akarunk támogatni, például a bizottság által kijelölt csapásirányt, azaz a piacot helyzetbe hozzuk az elektromosság területén, mert jelenleg ugye nincsen európai energia, villamosenergia piacunk fragmentált, nagyon különbözően működő piacok vannak Spanyolországban, például nagyon nagy a megújuló potenciál, de ezt nem fogja tudni exportálni. Egyszerűen nincsen lehetőség interkonnektivitásra Franciaországgal. Franciaország 30-40 évvel ezelőtt az atomenergiára helyezte a hangsúlyt, de az meg nem rugalmas. Úgyhogy itt a rugalmatlanság és a rugalmasság szempontjából valahogy meccetet kell teremteni, mert olcsó a spanyol nap, miközben lehet, hogy másik oldalon pénzt veszítenek, és ez ellenállásba fog ütközni. A németeknél viszont nincsenek az északi, ahol előállítják, teremlik, te, termelik a, az áramot a déllel, nincsenek összekötetések, ahol viszont fogyasztják az áramot. Tehát ezeket az ellenállásokat értem, de az elektromosság nem könnyen eltárolható szemben a gázzal, és nem feltétlenül oda jut el, ahol szeretnénk. Tehát a legkisebb ellenállásnak az elvét követi, Lengyelország, Csehország, aztán on, onnan elindul, Ausztria felé majd visszamegy, Németország, egy következő állomás, de ez persze azok az országok, akik átviszik ezt az energiát, azoknak ez problémát okozhat. Lengyelország talán egy kicsit Franciaországhoz hasonlóan rugalmatlan termeléssel rendelkezik, nem atomerőművel Lengyelországban, hanem nagyon sok ott a szén, Úgyhogy koncentrálnunk kell arra, hogy eldöntsük, hogy mi legyen az irány. Hogyha parlamentként azt mondjuk, hogy ez legyen, akkor ezt hangsúlyozni kell. Nyilván nem egyik napra a másikra fogunk oda eljutni, hiszen 20-30 éves beruházásokra van szükség ekkor a kifutási idő, de nagyon lényeges, hogy megértsük, hogy egyáltalán mi legyen az irány, kapacitási mechanizmus. Nem tetszik nekem sem, hogyha itt támogatást nyújtunk A-nak vagy B-nek, akár megújulókról van szó, akár az atomerőművekről. Lehet ettől el távolodni, de igazából retroaktív változtatás nem javaslok sehol. Igazából arra biztatom a tagállamokat, hogy vásárolják ki a meglévő szerződéseket. Tehát ahelyett, hogy a következő 10-15 évre fizessenek, ma vásárolják ezeket ki. Lehet, hogy így lehet majd megoldásra jutni. Az is igaz, hogy egyes tagállamokban ez működhet, máshol meg nem. Tehát a csapás irányról kell először dönteni, a prioritások és az elsőség alapú teher megosztás egy nagyon lényeges kép, kérdés. És hát ne felejtsük el, hogy itt azért európai munkahelyekről is van szó, hogyha most a színalapú energiatermelés teljesen leírjuk, nem szabad hagyni elszegényedni sem az érintett régiókat és fogyasztókat. Lenyomni az árakat az egyik dolog, mint lehetőség a másik támogatni a fogyasztókat. Én nem gondolnám, hogy a mesterséges árképzéssel öm, torzítanánk a piacot lehet támogatni a fogyasztókat abban, hogy ki tudják fizetni a számláikat, semmiképpen nem akarom és nem kívánom torzítani a piacot. Nyilván sok időre lesz itt szükség, de mindenkit megnyugtatott, el fogunk jutni idáig. Elnök, köszönöm szépen, Krisztiánis képviselő, ezt a kiváló munkát. Tényleg hatalmas a célkitűzés, szinte globális gázpiacunk van kialakulóban, de nyilván a villamos e- energia területén is szükség van egy ilyenre. Szeptember 15-e a módosítók benyújtásának a határideje, és délután az ülésünket a Jan szányban, 6Q2-ben folytatjuk, tehát nem ebben az ülésteremben. Köszönöm szépen! tolmácsainknak mondom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert abszolút időben végeztünk 12 óra 30 perckor, úgyhogy köszönöm szépen. Oh,